in the crowd. Colleagues, I'm going to... Kedves kollégák, el fogom kezdeni a szavaztatást, illetve van először is egy bejelenteni valóm, kérem foglaljanak helyet. Lenne egy, lenne egy elnöki közlemény. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy hétfőn a 174-es cikk értelmében a parlament elnöke hat jogszabályt ír alá, amelyeket együtt döntési eljárásban fogadtak el. Ennek az ülésnek a jegyzőkönyvében találják meg annak a hat jogszabálynak majd a címét, illetve a témáját. Tényleg szeretném, hogyha elfoglalnák a helyüket, és gyorsan elkezdhetnénk a szavazást. Szokás szerint hadd mondjam el, hogy én nem fogom felolvasni a számokat, tehát hogy milyen arányban fogadták el a szavazásokat, és nem fogok állandóan köszöngetni sem, csak a legvégén fogom megköszönni. Az első napirendi pont az egyszerűsített eljárás alapján 138-as szabály, eh, illetve cikk, Skúria úr jelentése az önkéntesség európai éve témájában. És eh, én azt gondolom, hogy az előadó szót kér. Sì, solo molto rapidamente, Presidente, grazie solo per... Nagyon gyorsan, elnök asszony. Köszönöm szépen, köszönöm szépen azt a munkát, amit az Európai Parlament elvégzett. Köszönöm minden szakbizottságnak a munkát, minden jelentéskészítőnek, minden árnyékjelentéstevőnek, akik eh, hozzájárultak ehhez a jelentéshez. Egy olyan jelentést hoztunk létre, amelyben való